Il Presidente. Az elnök. E Kollége, kollégi! Kedves kollégák! Azt szeretném kérni, hogy mindenki foglaljon helyet. Kollége, kollégi! Vi prego di prendere rapidamente posto. Kedves kollégák, kérem, hogy minél hamarabb üljön le mindenki. A szeptember 20-ai 1976-os szabályzatnak megfelelően, amely az európai parlamenti képviselők közvetlen megválasztására vonatkozik, most megnyitom az Európai Parlament következő ülésszakát a választások után. Most pedig meg